talán kicsit túlzás azt mondani, hogy egy új korszakot írunk, egy korszak változás hajnalát éljük a kreatív iparban, a kulturális és kreatív iparban. Több szakbizottság együttműködése eh, a kutatás, fejletés, a kreatív eh, ipar, a kultúra, nem véletlenül, hogy eh, ezek a érintett szakbizottságok mind részt vesznek a munkában. Ma a Kulturális Szakbizottsággal a második ilyen közös vitánkat vagy eszmecserénket tartjuk, mert 391, nem kevesebb, mint jól mondtam, 391 módosító indítvány érkezett ehhez a jelentéshez. Üdvözlöm a kollégákat a Kulturális Szakbizottság képviseletében, főként Kosta asszonyt, I will give you possibility to speak. Mindjárt, mindjárt megkapja a szót, ne, ne izguljon annyira, képviselő asszony. Együtt fogunk társ elnökölni ma, ami óriási megtiszteltetés számomra, és parancsoljon már meg is kapja a szót. Köszönöm, Buzek úr, nekem is nagy megtiszteltetés, hogy társ elnöke lehetek ennek a fontos ülésnek, és folytatom. E eh, Szeretném rögtön azzal kezdeni, hogy nagyon megköszönöm ezt a fontos együttműködést, ami a két szakbizottság között megvalósul, az ITRE és a Kulturális Bizottság között. Ez egy olyan stratégia, amelyről tárgyalunk, amely ebben a jogalkotási ciklusban született meg, és hát gyakran előfordul itt a parlamentben, ugye, hogy megpróbálunk nagyobb lendületet adni valaminek, hogy így beindítunk valamit. Két dologról van szó. Az egyik az, hogy az európai stratégiában, illetve a bizottság stratégiájában ismerjék el jobban a kultúrát, mert nem jelenik meg. Szerintem ez egy kicsit súlyos azért egy olyan kontinensen, mint Európa. Tehát azért a figyelemnek a középpontjába kellene, hogy álljon a kultúra, és teljes mértékben el kell ismerni a kreativitás, a kultúra értékét, a szellemi tulajdon, tehát ezek, ezek immateriális javak, ezeket el kell ismerni, de egyébként anyagi javakat is eredményeznek, és valóban arról van szó, hogy egy nagyon erős elem jelenik meg, intelligens, inkluzív és fenntartható legyen mindez, a növekedés, a kultúra nélkül, ezen termékek nélkül egyik feltétel sem teljesülne. A második dolog, amit mondani akartam, ugye mindenki tudja, hogy kettős értéke van a kultúrának, ugye az intrinzikus, a, a társadalmi inkluzió, az innováció, maga az értéke, a másik pedig a kulturális sokszínűség, az európai hagyományok, örökség, kulturális örökség, de van egyfajta spillover hatás, más ágazatokat is érint, tehát itt komoly gazdasági tényezőről van szó, és ma pont erről beszélünk, erről a erről a, a gazdasági jelentőségről, hogy 12 millió munkahelyet teremt ez, ez az Európai Unió munkahelyeinek a 7,5%-át teszi ki, tehát a munkaerő 7,5%-a a kulturális és kreatív szektorban dolgozik. De tulajdonképpen ennek a mérete, a, a dimenziója is fontos, hol dolgoznak ezek az emberek, kis és középvállalkozásokban, mikrovállalkozásokban, tehát nem szabad ezt elfelejteni, erre sokkal jobban oda kell figyelni, el kell ismerni ezt a jellegét ennek az ágazatnak. Nagyon sok kis és középvállalkozás állít elő kulturális termékeket, tehát a kreatív és kulturális vállalkozások között is megvan a különbség. Én gondoltam majd, hogy ugye kinek adom meg a szót, először ezt elnök úr fogja megtenni, de mielőtt még átadná a szót az előadóknak, szeretnék köszönetet mondani Luigi Marganónak és az összes árnyék előadónak, aki ezt a kiváló munkát elvégezte hát igen, nem kevés módosító indítvány született a témában, az is igaz, és ezeket fogjuk majd megvitatni, vannak itt fontos kompromisszumok is, és azt is tudja mindenki, hogy november 10-ére tervezzük a szavazást, tehát hogy addig reméljük, hogy sikerül fontosan, jelentősen előrelépni. Megköszönjük a DG Growth és a DG Oktatás és Kultúra segítségét is a bizottságtól. Köszönöm még egyszer ezt a meghívást, és átadom, visszaadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen, kedves Szilvia! Nem hiszem, hogy nehéz lenne ez az együttműködés köztünk, hiszen az általános megközelítésben már megállapodtunk, abban, hogy megosztjuk a kompetenciákat. 391 módosítóról van szó, ez tényleg rengeteg, és az előadó, az árnyék előadók igen kemény munkát végeznek azért, hogy kompromisszumokat lehessen kötni, és hogy ezek átfogóak, illetve következtetesek is legyenek az Európai Parlament eddigi állásfoglalásaival. Tehát tulajdonképpen természetes is, hogy az előadókkal kezdjük, nekik fogjuk először megadni a szót. Először Luigi Morganóval kezdünk, aki a kulturális szakbizottságban felel a témáért. 5 percet kap mind a két előadó, és utánuk következnek a többiek, az árnyék előadók maximum három percet kapnak. Parancsoljon, Morgana úr! Köszönöm szépen! Új, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csatlakoznék a köszönetnyilvánításokhoz. Én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik segítettek engem a munkában, a titkárságnak, az árnyék előadóknak, de hát mindenkinek, a két szakbizottság elnökét is köszönet illeti a munkáért, az együttműködésért. Fontos emlékeztetni azt arra, hogy nagyon nagy érdeklődést váltott ki ez a jelentés, és ez megerősíti azt, hogy a kulturális és kreatív szektor egy vágó szektor, a fejlődés, a növekedés beindítása szempontjából az EU-ban, de a foglalkoztatás szempontjából is, és különösen gondolok itt a fiatalokra. Említették, hogy 391 módosítót nyújtottak be, de ehhez tulajdonképpen még a Juri szakbizottság véleménye is hozzájárul. Ez körülbelül egy olyan 50 néhány módosító, ma délelőtt szavaztak erről, tehát nyilván ezeket is figyelembe fogjuk venni Éler kollégával, társelőadó kollégámmal. Hogyan értékeljük tehát a módosító indítványokat? Először is elégedettséggel. Meg is magyarázom, hogy miért. Azért, mert a módosítók nagy többsége, amelyet benyújtottak a kollégák, melyeket benyújtottak a kollégák, és mi is, tehát magunk, mi magunk az előadók is benyújtottunk ilyen módosítókat, tudjuk, hogy ö, ö, hogyan lehet eljárni, tehát tulajdonképpen a módosítók kiegészítik a szöveget, hozzáadnak ehhez. És a kollégák többsége az Ipari és a Kulturális Bizottságban is gyakorlatilag a politikai célkitűzést megerősítette a módosító indítványában, és a, az, hogy legyünk koherensek, következetesek, ez az igény azt hiszem teljesült is, ezt bizonyítja mindez valódi ágazati iparpolitika valósul itt meg a kulturális és kreatív szektor esetében. Abban is egyetértünk, hogy nem rövid távon, hanem hosszú távon kell dolgozni, tehát a fejlesztés, a támogatás, a finanszírozás, ennek az ágazatnak a védelme konkrétan meg kell, hogy jelenjen az Európai Unió stratégiai célkitűzései között. És hivatkozhatok arra az adatra is, hogy tulajdonképpen a kis és, közös, a kis és középvállalkozásoknak a 90%-a 90-nél kevesebbet foglalkoztat ebben a szektorban. Tehát ez is nagyon fontos, hogyha a munkaerőpiacot nézzük. Tehát Nyilván a módosítók hossza, a szövegbeli korlátok és egyebek módosítók száma és egyéb szempontok miatt is igyekszünk kompromisszumos módosítókat készíteni, azért, hogy olvasható legyen a szöveg és megoldható legyen ez. A munka folyamatban van a titkárságnak az elő, és az előadóknak elküldtünk eh, egy listát a javasolt 33 kompromisszumról, és egy-kettőre egyébként a júri eh, bizottságban is hivatkoztunk már, a szerzői jogok, a copyright és így tovább, hát nyilvánvaló eh, ezekkel a júri szakbizottság is foglalkozik. Éler kolléga és én azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy összefoglalt, koherens, struktúr, jó struktúrált, könnyen olvasható szöveg legyen, amely megszületik a végén, tehát ez egy jól működő, funkcionális jelentés legyen, és a gyakorlatban aztán meg lehessen mindent valósítani azért, hogy a beavatkozás, ezek a politikák tényleg működhessenek a jó irányban. Nos, most, hogy a lényegi szempontokra térjek, minden javaslatot igyekeztünk befogadni, és a jelentéstervezet bekezdéseibe beépíteni. A stratégiai célkitűzések esetében például az oktatás, a képzés, az iskolák, a vállalkozók részén, a részére a munkahelyi lehetőség, munkahelyteremtési lehetőségek, a savoir-faire, a copyright, a finanszírozáshoz való hozzáférés, az FC és egyebek. Ez csak egy rövid lista, abba is fogom hagyni, mert nincs elég idő támogatjuk továbbá azokat az aspektusokat is, amelyek más módosítókban születtek meg, megpróbáltuk ezeket összefogni, például a kulturális és kreatív ágazatban a munkavállalók munkakörülményei, a női munkavállalók, a digitalizáció által teremtett kihívások, és így tovább. Tehát ezeket is támogattuk. Vannak olyan módosítók azonban, amelyeket nem tartunk elfogadhatónak, mert szembe mennek a jelentés alapgondolatával. Gyakorlatilag azt kérik, hogy lényegében módosítsuk az eredeti szöveget. Tehát a kompromisszumos javaslatok szövegét, ahogy már mondtam, a titkárság tól megkapták az árnyékelőadók, azt kérte a titkárság, hogy igyekezzen mindenki a megjegyzéseit eljuttatni ezekkel kapcsolatban a határidő október 14 lenne, ami holnap van, ugye, azért, mert így tovább tudnánk mi is lépni, és meg tudjuk így nézni, hogy vannak-e egymásnak ellentmondó javaslatok, és így tovább. És persze mindezt azzal a céllal, hogy a Kult és az ITRE szakbizottság szavazni is tudjon erről október 25-én, tehát a végső szövegről Strasbourgban, és tulajdonképpen csak egy-két részletre kell majd visszatérni. Tehát tulajdonképpen átfogóan azt mondhatom, hogy végül is most ott tartunk, abban a szakaszban, vagy azon a ponton, hogy várom a kollégák visszajelzéseit, hogy lássuk, hogy a feltett kérdések kapcsán merre tudunk tovább menni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor az ITRE szakbizottság előadója következik Éler úr. Herr Präsidentin. Elnök úr, Kosta elnök asszony, nagyon ritkán fordul elő az, hogy teljes mértékben egyet tudok érteni előttem szólóval. Nem is tudom kiegészíteni mindazt, amit az előttem szóló elmondott. Nagyon óvatos vagyok, nagyon óvatosan bántunk a többi szakbizottság a témájával. Nagyon érdekes az, hogy erősebben kihangsúlyozhatnánk az oktatás szakképzés kérdését. A közös e- erőfeszítéseink kapcsán most már az EFSZ-ből is jönnek pénzek erre a témakörre. Nagyon fontos az, és ez egy közös ígéret, ahol majd a jövőben ezzel mi foglalkozunk. Ez pedig azokra az alapokra vonatkozik, amelyekről majd beszélni fogunk még a felülvizsgálat során, és lesznek olyanok is, amelyek a több éves programokra fognak vonatkozni. Támogatnánk azt, hogyha ki lehetne szélesíteni az eszközöket, és hogyha hidak jönnek létre a Horizon irányába, illetve a Creative Europe irányába, az ITRE szakbizottságnak fontos az is, hogy az új kutatási programon belül a kulturális szektor még jobban megjelenjen, tehát azt, hogy erről a témakörről a többi szabadsággal is beszéltünk már egy jó lépés előre. Morgano kolléga olaszként, liberálisként néha udvariasabb, mint én. Előfordult az, hogy olyan módosok is érkeztek, amelyek nem vonatkoztak a jelentésre, hanem az egész európai projektet kérdőjelezték meg. Ezt alapvetően elutasítjuk. Nem látom az értelmet az olyan munkának, amely minden egyes parlamenti jelentésnél megkérdőjelezi az európai projekt értelmét, pedig a kultúra, a kulturális ipar, a filmipar, a luxus javak területén nagyon fontos az európaiság az Intergroupban, ahol főként az ITREA kult tagjai vannak. Egy konferenciát rendeztünk itt Brüsszelben, ahol több mint 400 részvevő volt az iparág legfőbb képviselői, a nagy a koncernektől kezdve eh, egészen a kis forgatókönyvírókig mindenki itt volt, és nagyon ritkán halljuk azt, hogy ennyire dicsérték volna Európát, mint ezen a konferencián, és ezért nagyon fontos jelentés szempontjából az is, hogy tegnap az Európai Bizottság elmondta azt, a DJ Growth elmondta azt, hogy a kulturális és kreatív szektor Európában a legnagyobb szektor. Sokkal nagyobb, mint a gyógyszeripar, sokkal nagyobb, mint, a, mint az autógyártás, és Juncker kabinetjének képviselője is elmondta azt, hogy mennyire fontos ez. Ezt kiemelték a State of the Union beszédben is. Nem csak egy általános meghajlás volt ez a kultúra előtt, hanem kiemelték azt, hogy ez tényleg jövőben egy súlypontot jelenthet, ezt fel kell ismernünk. Ennek óriási gazdasági esélyei vannak Európa számára, de nagyon fontos az is, hogy ebből a szempontból meg tudjuk határozni azt, hogy mi Európa. Nincs más olyan politikai terület, ahol jobban meg lehetne Európát határozni. Másrészt ez egy lehetőséget is kínál arra, hogy Európa jövőbeli gazdasági fejlődését elősegítsük. Még egyszer szeretnék a jelentéstevő társamnak köszönetet mondani, és a, az elnököknek is köszönöm, hogy ezt lehetővé tették, főként Koszta asszonynak, mert így lehetővé válik számunkra az, hogy úgy együttműködjünk, ahogy most tesszük, ez egy új együttműködési forma, és itt nem csak arról van szó, hogy elfogadjuk ezt majd a plenárison, hanem konkrétan végre is hajtjuk majd mindezt. A Creative Europe nagyon fontos ennek kapcsán, és fontos az, hogy a Creative Europe számára megfelelő pénzügyi perspektíva legyen, a Horizon is ugyanide tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm Éler úrnak. Hadd köszönjem meg mindkét kollégának ezeket a kiváló példáját az együttműködésnek és a nyílt együttműködésnek szükség van az ilyen példákra. Most pedig az árnyékjelentés tevőket szeretném megkérdezni, politikai frakciónként fog haladni. A szocialisták részéről José Blanco López, ő fog most szót kapni. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönettel tartozom én is az előadóknak. Ez világos, és én is rámutatnék arra a tényre, hogy ezek a módosító indítványok mennyire fontosak. Ezek tényleg rengeteget gazdagítanak a jelentésen. Ez igaz a kompromisszumokra is egyébként, amelyeken dolgozunk. Köszönöm még egyszer tehát, nem csak a társadalmadóknak, hanem az ő csapatuknak is, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ideig eljussunk. Ahogy azt az első alkalommal is már, ahogy arra az első alkalommal is már rámutattam, a jelentés tervezetben ugyanis bizonyos dimenziókon felülemelkedtünk, éppen ezért üdvözlöm azt a módosító tervezetet, amely a kulturális ipar sajátosságaira rámutat. Úgy érezzük, hogy a mobilitás problémáira egy tisztességes megoldást kínál az Európai Bizottság javaslata. Ez fontos, hogy a kulturális és a kreatív iparban dolgozók ezen problémáira gyógyírt találjunk. Remélhetőleg ezen eljárások megkönnyítik majd a harmadik országok állampolgárai számára is azt, hogy hozzáférjenek Európához. Fontos, hogy a művészi munkának egy megfelelő jogi keretet teremtsünk. De ide tartozik az egészségbiztosítás, az adó kérdések, közvetett és közvetlen kérdések, és úgy vélem éppen ezért, hogy még egy másik témán, nagyon fontos témában is kompromisszumot kell találnunk, ez pedig, eh, hogy a szerzők eh, tisztességes javadalmazásban részesüljenek, hiszen alapvetően mégiscsak ők hozzák létre az igazi értéket ebben az iparban. Köszönjük szépen, kedves kollégák, az ECR frakció nevében. Tosenovszki úr kap szót. Děkuji, pane předsedo. Já bych se, jinak bych omluvil. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék az árnyék eh, előadó személyében hozzászólni. Valóban a kreatív eh, ágazat eh, nagyon fontos kreatív ágazatnak hívjuk, de hát nevezzük a nevén a gyereket, ez nem más, mint maga a művészet. Édesanyám festő volt, úgyhogy magam is egy igencsak művészi környezetben nőttem fel. A művészet nagyon fontos gazdasági eh, potenciállal is bír, és hát Európában azt hiszem nem kell bemutatnom a művészet hagyományait. Talán sehol másút nem ilyen gazdag a múltja. Kolem sebe, tak v každém. Mint Európában, hogyha körbe tekintünk, akkor körülöttünk Mindenben van művészet, minden tervezett tárgy, minden ö, körülöttünk ennek az európai hagyománynak a hordozója. Ezért tartom annyira fontosnak azt, hogy ö, eleve már megfelelő nevet kapjon ez. Kreatívá, ipar, nem nagyon tetszik nekem ez a, ez a név nem kell attól félni, hogy kimondjuk, hogy művészet, és hogy a művészet bizony néha gazdasági szerephez is juthat. Nagyon remélem, hogy egy igazi jó egy igazi jó jelentés készül majd, amely Európát összeköti, Európa művészetének egy új jövőt hozhat. Köszönjük szépen! A néppárti árnyék előadók is itt vannak. A Kulturális Szakbizottság nevében adok most önöknek szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tehát, árnyék előadóként a néppárt és a kultúrális eh, bizottságban a néppárti árnyékelőadóként. Nagyon hálás vagyok Morgán úrnak, nagyon jó volt vele együttműködni ezen témában. A közös célunk az, hogy egy koherens politikát teremtsünk meg. A kompromisszumokat mind tudjuk támogatni, már csak azért is, mert a saját módosítóinkat beépítette ebbe. Ne felejtsük el, hogy az oktatás nevelés mennyire fontos kérdés a szellemi tulajdonjogok védelme, a szerzői jogok védelme, de a 9-es bekezdéssel kapcsolatos kompromisszumra térnék át, ez az ágazatok közötti együttműködést illeti. Úgy véljük, hogy a mobilitás roppant fontos, éppen ezért szeretnénk, hogyha a szövegnek ez a része továbbra is megmaradna a szövegben. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Örülünk annak, hogy a legtöbb frakció árnyékelőadói képviseltetik itt magukat, de nem mindenki. Az ALDE nevében az ITRE szakbizottság képviseletében a kolléganőnek adom meg a szót. Az ALDE frakció nevében szeretnék köszöntet mondani az előadóknak, eddig nagyon jó munkát végeztek jó néhány eh, jobbító jellegű javaslatot kaptunk, ennek örülünk. Arra kell koncentrálnunk, hogy a digitális korszakban milyen kívásokat kell, hogy szembenézzenek a kulturális és kreatív ágazatban, hiszen az átalakulásból ők is eh, jól kell, hogy kijöjjenek. Új üzleti modellek, új plot, platformok, új digitális eszközök kellnek ahhoz, hogy a kulturális tartalom új módon juthasson el az emberekhez, illetve hogy a szerzők javadalmazása is modernizálódjon. Az egész ágazatnak szüksége van egy digitális átállásra. Ahogy azt az előadó is mondta, hagyományos kihívások, például oktatás, finanszírozás, ugyanolyan fontos, mint eddig volt, de az új változások, amelyek a technológiai eh, fejlődéssel járnak, ezeket nem szabad figyelmek eh, kívül hagyni. A kultúra és a kreatív ágazat nagyon fontos részét képezi a gazdaságnak. Úgy érezzük, hogy továbbra is a globális innováció élére kell állnunk, és lehetővé kell tenni, hogy a eh, sikeres projektekre váltsák a kiváló ötleteiket az európaiak emellett. Biztos vagyok benne, hogy ez a jelentés eléri majd a célját, ami nem más, mint hogy a szakpolitika formálók végre ráébredjenek arra, hogy mekkora óriási kihívásokkal kell szembenézni ennek az ágazatoknak. Nagyon remélem, hogy ezen nem cél érdekében jó lesz majd közöttünk, mindannyiunk között az együttműködés. Köszönjük szépen képviselőasszony értékes hozzászólását. A ALDE frakció nevében. Folytassuk, ugorjunk a zöldekre. Tovább. Michel Raymond, az ITRE-ben árnyék előadó, és a Kulturális Szakbizottságban is. Mi bölcs megoldás ez, barátunk, között barátunk részéről, de ma délután mégis Maragall úr próbálja betölteni az általa hagyott űrt, mindkét szakbizottságokat, és nem csak a zöldeket képviselve. Milyen hatékonyan dolgoznak zöld barátaink, parancsol Maragall úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Figyelembe véve, hogy az ITRE szakbizottság tagja vagyok, a kulturális szakbizottságnak pedig póttagja, természetes megoldásként adódott ez. De ez egyszerre nehézséget is jelent, mert két irányban is lojalitással tartozom, így spanyolul anyanyelvemen folytatom, ha nem menjek. Tehát, nem állítom magamról, hogy Raymond úr helyét átvehetem. Egész egyszerűen megpróbálom elmondani a saját véleményemet. Ennyire vállalkozhatok. Ez a jelentés abból a viszonylag nyilvánvaló felismerésből indul ki, hogy óriási kulturális és ipari potenciállal rendelkezünk Európában, de valahogy a kettőt még nem sikerült összeketnünk. Akkor a kulturális politikát beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy támogatni, segíteni, védeni kell a kultúrát, beszélünk az ezekről a kérdésekről, de valahogy, mintha nem kötnénk össze a nyilvánvalóan összetartozó dolgokat, én valahogy úgy érzem, hogy ez kellene, hogy legyen a feladatunk. Ráadásul kell ezt, mindezt tennünk, nem csak európai szemszögből, szemszögből, hanem tagállami szemszögből. Ez a jelentés megpróbálja definiálni, hogy miről is beszélünk. Magukat a fogalmakat is már nagyon nehéz körbeírni pontosan. Ez jól mutatja, hogy mennyire nehézünk van ezzel a jelentéssel, és ez természetesen tovább gyűrűzik az egész jelentésen. Például összehasonlítható adatokkal, statisztikákkal kell rendelkeznünk, nagyon nehéz különböző országok esetében eh, megbizonyosodni arról, hogy amikor azt mondjuk, hogy kreatív ágazat, akkor tényleg ugyanarról beszélünk-e. Eh, eh. A GDP 7,5%-át adja állítólag ez az iparágazat. Lehet, hogy az első látásra nem olyan meggyőző adat, de hát úgy érezzük, hogy ez mégiscsak elég fontos lehet. A statisztika tehát nem egy elhanyagolandó fontosságú kérdés. Ami a finanszírozást illeti, az európai finanszírozás főként ilyen célra egész egyszerűen nem elég, ezért kell nagyon okosan felhasználni azt a kevés pénzt, ami a rendelkezésünk rá. Ez alapvetően nem az európai költségvetésből finanszírozandó célként került megállapításra, így persze nagyon nehéz ezekhez a pénzekhez hozzáférni. Hozzám 2020, Kreatív Európa, ezek mind nagyon nehezen lehívható, hozzáférhető pénzek. Talán nem lenne olyan rossz ötlet, hogyha ez ügyben világosabban fogalmaznánk. Harmadsorban, és ezzel zárom hozzászólásomat, ez a jelentés akkor kerül naperendre, amikor ezzel párhuzamosan az audiovizuális ágazatra vonatkozó rendeletfelülvizsgálatát is tárgyaljuk. Úgy érzem, hogy a kettőnek kéz a kézben kell járni, a két folyamatot egymástól nem lehet szétválasztani. Fontos, hogy ne csak ilyen ötletbőrzévé fajön ez az egész, ebben a témában, miközben egy olyan irányelv kerül végül elfogadásra, amely nem illeszkedik a jelentésünkhöz. Nagyon kirózanító lenne ennek a felismerése. A digitális platformok, a kalózkodás, a termékhamisítás, amelyek nagyon érzékenyen érintik ezt a jelentést, ezek mind-mind itt megjelennek és megengednek nekem egy romantikusabb jellegű megjegyzést is. Alapvetően ezek a szágazatok definiálják Európát. Ettől vagyunk az, azok, akik vagyunk. Ezért fontos, hogy igazi, valós segítséget nyújtsunk hogy fennmaradjon ez. Az ágazat, ez a szektor, hogy ne csak állandó szponzorári pénzből, támogatásból tudjon fennmaradni. Köszönjük, mondja az elnök. Köszönjük, kedves kollega, hogy két szakbizottságot egyszerre képvisel. Kohlicsek kollega a GUE nevében készen áll ugyanerre? Rafaelairát és Martina Mihászat is megpróbálja egyszerre eh, helyettesíteni, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést szeretnék tenni, úgy, mint a cseh köztársaság állampolgára. Ugyanis én üvegfújó vagyok, és szállítással is foglalkoztam éveken át. Nézzük meg azokat a, az épületeket, amelyek a szállításhoz kötődnek, a modern repülőtereket, állomásokat, ezek is részei kulturális örökségünknek. A 19. században nem volt olyan ipari épület, amelyhez ne használtak volna építést. Nézzük meg az, azokat az építményeket, amelyek a kultúránk részei voltak. Még akkor is, hogy ezek ipari épületek voltak, A ezek mind az építőipar részeként jöttek létre. Még akkor is, hogyha hotelről van szó, amely betonból épült, ez is egy e, ilyen építmény. Ugyanez jelen, ugyanúgy van, hogyha a cseh köztársaságból elindulunk Németországba, Franciaországba, vonattal azt láthatjuk, hogy más fajták, a hidak, a hidak másképp néznek ki. Nézzük meg a hidat, amely Dániát és Vérországot összeköti. Ezek mind ipari design teremtménye, a kultúrát és az ipart kötik össze. Az üvegiparban, az én iparágamban, bármely múzeumban is menjünk, láthatunk ipari üveg dizájnt, de láthatunk régi, új ilyen üveg termékeket. Ezek mind részei ennek az iparágnak, ugyanez vonatkozik a porcelán iparra és az ipari ez az iparművészet, ez, egyfajta kapocs a kultúra és az ipar között. A, ezeket a termékeket lehet ö, ö, bejegyeztetni, de most erre ne is foglalkozunk ezzel, mert ez egy másik terület. Tehát ezek olyan témák, a kultúra és az ipar, amely összetartoznak, főként Európában, és főként az egyes tagállamokban, hiszen mi a különbözőség által egyesülünk, és pontosan ez az a terület a kultúra és az ipar között, ahol az megtörténik. Ezért jönnek sokan hozzánk Európába, hogy megvásárolják szép termékeinket, vagy lássák a gyönyörű épületeinket. Nem feltétlenül színházakról vagy katedrálisokról van szó, ezek lehetnek ipari épületek is, hiszen ezek is rászolgálnak arra, hogy rákerüljenek a levelező lapokra, a képes lapokra. Tehát nagyon jó az, hogy így találkozunk a két szabizottság között, együttműködünk ezen a jelentésen, és bízom abban, hogy hangsúlyozni tudjuk az Európai Unió különlegességét, amit néha állampolgáraink sem látnak. Köszönöm szépen. Annyira nyíltan beszélt, hogy szinte közelebben állt a kulturális bizottsághoz, mint az ipari szakbizottsághoz. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a hat politikai párt árnyék jelentéstevőjét. Ez volt a vitánk első része. Most megkérném a társ elnököt, hogy vegye át a vezetést. Kész a parola in particolare. Eh, Nos, különösképpen nem csak Perez kollégának, másoknak is meg fogom adni a szót. A természetesen a többi kollégának is jut lehetősége, de először az előadóknak és a bizottságnak adjuk meg a lehetőséget, tehát az előadó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, mondja Beres asszony. Gratulálok a két szakbizottságnak, hogy ennyire jól elindították ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Nagyon fontos pillanatot élünk most. A kultúráról szól ez a szöveg, de nagyon sokat szól a gazdaságról is, és a politikáról is, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy most megpróbálunk értéket teremteni Európában, és a kulturális is szektorban. Itt már régóta tudjuk, hogy erre van lehetőség, ezt beazonosítottuk. Az Európai Unió szintjén van itt hozzáadott érték megteremtésére lehetőség, amelyet még eddig nem használtak ki, vagy rosszul. És ez egy politikai kérdés is, mert azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy Hát én itt nagy szavakat használok, mint globalizáció és egyebek, de hát azért tényleg ezzel kap, vannak kapcsolatban, amiről a jelentéstervezet szól. Tehát a, a, azt mondhatjuk, hogy a globalizáció az gyakorlatilag lecsap az, állam, az állampolgárokra, és a hátat fordítanak ennek a gyönyörű kultúrának, amelyre itt sokan hivatkoztak a vitában, tehát az Európai Unió nem lehet elégedett azzal, amit megtett, például a legutóbbi ciklusban, hogy jó, megjelent egy fehér könyv a kulturális és kreatív ágazatokról, és kész. Többet kell tenni. Én hallottam azt is, hogy a digitalizálódással foglalkozni kell, és így tovább. Hát ezekre a témákra utal a jelentéstervezet, de nem ennek a jelentéstervezetnek a célja ezzel foglalkozni, hanem itt most az a lényeg, hogy legyen egy jól meghatározott útvonal, jól meghatározni, hogy miről van szó, ugye a kulturális és kreatív ágazatokról, és nagyon sokáig nem volt az ennyire könnyű, tulajdonképpen ebben a szektorban sem, és ez nem, ez nem degradáló dolog, itt csak arról van szó, hogy ez egy túlélési feltétel, hogy megmaradhasson ez, tehát a, a, a modern gazdaságban. Aztán a második dolog, ami nekem nagyon fontosnak tűnik, az a finanszírozás. Európai Uniós szinten. Fontos a finanszírozás, mert látjuk, hogy milyen igények vannak eh, a kulturális és kreatív eh, ágazatban, amik itt a lehetőségek. Tehát itt egyszerűen szükség van arra, hogy figyelembe vegyük ennek az ágazatnak a sajátosságait. Ez egy különleges ágazat. Azért mondom ezt, és ezért ragaszkodtam egyébként a meghatározáshoz az elején, mert ez egy egészen különleges ágazat. Egyrészt ugye nagyon nagy területről van szó, rengeteg a különböző szegmens, tehát nagy a sokszínűség, a, a diverzitás. Tehát mondjuk elképzelhetünk egy nagy szuperprodukciót is, vagy most nem fogok híres divattervezőket sorolni, és a kollekcióikat, tehát van egyfelől mondjuk ez, és akkor ugyanide tartozik egy kis festő, vagy fényképész, és a többiek, tehát teljesen különböző eh, ezek a dolgok, különböző fokozatok vannak, de mégis ugyanúgy támogatni kell őket, és a hatalmas ebben rejlő potenciált ki kell használni. Eh, úgyhogy minden jót kívánok az előadóknak, hajrá! Remélem, hogy a bizottság követni tudja majd a parlament elszántságát és energiáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy más hozzászólók nincsenek, úgyhogy ha lehet, akkor, ha megengedik, én is tennék két rövid megjegyzést, és utána pedig visszaadom a szót a, az előadóknak, de előttük még a bizottságnak, ha jól emlékszem, ez a megfelelő sorrend. Először a bizottságot kérjük általában, jó, tehát akkor majd utána fognak következni az előadók. Tehát akkor két rövid megjegyzést hadd tegyek, úgy tűnik ne, számomra, hogy ez itt most a jó pillanat lenne. Én nagyra becsülöm azt a tényt, hogy ugye a kollégák is mondták egyébként ezt, hogy javaslat tervezetben ugye nyilván itt szerepel egyrészt az, hogy mi minden tartozik a kulturális és kreatív ágazatba, és hivatkozunk ugye a zöld könyvre, ott világos definíciója van a kulturális ágazatnak, a kreatív ágazatnak, és annak, hogy ez most mit takar, kulturális és aktív tartalomnak kell ebbe lenni, és hogy itt megtermelt szolgáltatásokról és termékekről van szó, amelyeket előállítanak, komoly eh, tartalma is vannak, van ennek know-how, eh, szellemi tulajdonjog és így tovább, de ezeknek a meglététől még nem biztos, hogy valami eh, kulturális termék. Nem akarok most itt összezavarni senki, de az a lényeg, hogy ezt a két részt határozzuk meg nagyon világosan. Egyébként úgyis a, a cross-szektorális megközelítést fogjuk alkalmazni, amely nagyon fontos. Az Európa Kreatíva kezdeményezésnek az előadója voltam a Kulturális Bizottságban, és hát nyilván mindannyian nagy figyelemmel kísérjük ezt is. A bizottság esetleg még utóbbi, a legfrissebb információkat megadhatja nekünk, tehát mindannyian figyelemmel kísérjük a finanszírozást, ami ebben az ágazatban megvalósulhat, a garancia alap, az európai befektetési alap, és várjuk, hogy mi lesz ennek az, ennek az eredménye, milyen európai pénzügyi intézmények nyújthatnak majd hiteleket, és így a, így a, a kapacitás, tehát a capability-re gondolok, amely alkalmazkodni tud a kis dimenzióhoz is, illetve a, a copyrighthoz, a megtermelt javakhoz, és így tovább. Tehát mindent lefedni, ahogy Maraga kolléga is mondta az elején, hogy azt kérjük a bizottságtól, hogy a még az iparra alapozott támogatási politikában is gondoljanak erre. A jelenlegi finanszírozás szintje nem megfelelő, nem kielégítő, és persze ne feledkezzünk meg a Horizont 2020-ról, a strukturális alapokról és más kezdeményezésekről sem, akár a Smart Cities is ide tartozhat, de a lényeg az, hogy nem szabad elveszíteni szem elől ennek a két ágazatnak a jellegzetességét. Ezekkel a megjegyzésekkel be is fejezem. Nagyon büszke vagyok az előadókra, nagyra becsülöm a, az általuk végzett munkát, és nagyon örültem annak, amikor Juncker szájából hallottam, hogy a korona égkövei ezek az ágazatok. Reméljük, hogy ez megjelenik majd a gyakorlatban is. És most rögtön meg is adom a bizottságnak a szót a bizottságtól az oktatási és a kulturális főigazgatóságból vannak jelen, illetve a növekedési főigazgatóságból Dóra Penid az első, és utána pedig Kárló Koráce a növekedési főigazgatóságtól. Thank you, Madam Chair. Uh, let me start. Köszönöm szépen. Először is szeretnénk köszönetet mondani Mindkét jelentéstevőnek támogatjuk a jelentéseiket. Támogatjuk azt is, hogy legyen itt egy hosszú távú politikai keret a kulturális iparák számára. Ami a módosítókat illeti, mi is támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyeket hallhattunk a jelentéstevők részéről. Hadd említsek meg néhány kérdést, és hadd rá a kezdeményezésekre, amelyek már a bizottságnál folynak, de természetesen tudjuk azt, hogy még többet kell tenni. Ami az oktatást illeti, itt van az Erasmus Plus program, és vannak olyan programok is, ahol a művészek, az iparág együttműködhetnek. A Skills Alliances ez egy másik jó példa az Erasmus Plus esetében. Vannak új kezdeményezéseink is, amelyeknek célja az, hogy a szaktudást erősítsük a fiatalok körében, illetve a vállalkozói képességeket. Hadd említsem meg azt, hogy vannak olyan hálózatok a kreatív iparák területén, amit megpróbálunk létrehozni az egymás közötti tanulási rendszereket a fiatalok között, a kreatív fiatal személyek között, akikből később vállalkozók is lehetnek. Ami a szerzők megfelelő bérezésére vonatkozik, ez nagyon fontos a biztosunk számára, és az, hogy ezzel elkezdtünk foglalkozni, már jó eredményekre vezetett. Ugyanez vonatkozik a copyrightra is. Mindenképpen az innovációra kell helyezni a hangsúlyt ennek erősítésére erről egy másik keretemről belül is beszélünk. Igen, természetesen a szektorok között együttműködés is nagyon fontos, a művészek mobilitása, tudjuk, hogy itt vannak problémák. Örülünk annak, hogy Éler úr azt javasolta, hogy a Creative Europe támogatását növeljük, ez természetes. Ami a keretet illeti, amit az elnök asszony is megemlített, már 2012-ben, amikor a DJ Grow-val kiadtunk egy közleményt a kulturális kreatív szektorokról, hangsúlyoztuk annak szükségességét, hogy stratégiákat kell képíteni a különböző irányítási szinteken. Ma reggel találkoztunk a régiókkal, és beszéltünk ezekről a témákról, és azt láthattunk, hogy a 2012-es ajánlásunkat nagyon jól figyelembe vették, mint egy 70 régió belevette a saját stratégiájába a kulturális kreatív szektort, és ezt a stratégiai megközelítést az innováció kapcsán most már végre is hajtják. Utolsó pontként úgy véljük, hogy az európai kulturális örökség évére való felkészülés során ki kell emelni a kulturális kreatív iparágakat, a kulturális örökségben is kötődik a kulturális kreatív szektorhoz, és abban az évben majd nem csak a társadalom szempontjából kell megvizsgálnunk a kulturális örökséget, hanem a gazdaság szempontjából is. Itt mindenképpen megfelelő támogatást tudunk adni a Horizon 2020-ból a kulturális örökség gazdasági területére. Megköszönöm, és hát nagyon helyesen a kulturális örökséget értékelte ebben a stratégiában is fontos. a kollégája a szó. Köszönöm az Európai Bizottság tisztában van, nagyon is tisztában van a gazdasági stratégiai fontosságával, a kulturális és <clears throat> kreatív igaz, ágazatoknak, hiszen úgy érezzük, hogy a versenyképesség, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés szempontjából nagyon fontos ágazat ez. Ahogy azt kolléganőm elmondta, három pillér alapján képzeljük el a munkánkat. Először is a normatív kontextus annak érdekében, hogy a befektetőknek jobb légkört teremtsünk, az európai alapok és pénzek felhasználása a második pillér, a harmadik pedig a versenyképességet megteremtő képzés. Ami a jogi környezetet illeti, most dolgozunk a az irányelv átdolgozásán amely a szellemi tulajdonjogok kérdését szabályozza. Fontos, hogy a hamisítás ellen határozottan fellépjünk, mert a fekete gazdaságot és a bűnözést is eh, szolgálja mindez. Önkéntes megállapodásokkal dolgoztunk eh, eddig eh, a digitális platformon belül. A második pillére áttérve, ahogy azt kolléganő említette, ma reggel is találkoztunk 200 képviselőivel ennek az ágazatnak. Együtt dolgozunk a DG Grow és a DG Regio együtt indították be ezt a folyamatot annak érdekében, hogy ez, ez a platform a szociális alapok és más struktúrális alapok jobb kihasználásával próbálja a magánbefektetők ez is ebben az ágazatban vonzani. A, a Juncker terv a stratégiai befektetési alapok szempontjából kicsit nehezebb dolgunk van, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a kulturális és kreatív ágazat óriási potenciált rejt, végezetül a harmadik pillér a képzés ügyében a Skills Gen keretében prioritásként határoztuk meg az, a kultúrák közötti e, e, párbeszédet és a digitális gazdasághoz kapcsolódó képzést, hiszen úgy érezzük, hogy a kulturális és kreatív ipar keretében ezek a legfontosabb elemek. Grazie, e ora la parola. A két társ előadónak adom vissza a szót, elsőként Éler úrnak. Gerade die Be Beiträge von Melegel, illetve Kulecsek kollégák eh, hozzászólását szeretném eh, kiragadni, bemutassam a lehetőséget és eh, a kihívásokat. Pollák, francia tervező az 50-es évek végén Németországba ment, és ő volt az, aki az egész a német autó gyártás dizájnját kialakította, ami most híres, ez mint az ő ötletei alapján jött létre. Lehet azt mondani, az, hogy ez szép, ötletes, ez Dél-Európa hozzájárulása a német technikához, viszont a gazdasági dimenzió ma minden bevétele a 30%-a az autógyártásnak Európában az a az alkatrészekből származik. És itt az alkatrészeknek a dizájn joga is ide tartozik, tehát ebből származik a 30%-a. Tehát ebből többet keresnek az autógyárak, mint bármi másból, tehát a design az, ami meg alapozza az európai autógyártásnak a sikerét, nem pedig a technika. Hadd beszéljek még a lehetőségről és a kihívásokról. Most 12-szer több kreatív tartalmat töltenek le az internetről, mint pár évvel ezelőtt. Az óriási potenciál a kreatív iparák számára. Meg kell azt is állapítanunk, hogy a platformok milliárdokat keresnek, viszont a kreatívok bevételei csökkennek. Hogyan lehet az, hogy 12 többet töltenek le, és ekkora a bevétel, mi szállítjuk ezeket a tartalmakat, a platformok keresnek ezen. A platformok azt mondhatják, hogy nekünk nem kell semmiért sem kezeskednünk, mi nem kell senkinek se fizetnünk, kreatívoknak fizetnünk, mi is semlegesek vagyunk. Nem keresnének milliárdokat azon tartalmak nélkül, amit a kreatívok létrehoznak. Tehát nem, hogy több lenne a bevételünk, hanem egyre kevesebb a bevétel, viszont a platformok még többet keresnek. Tehát el kell azon közösen gondolkodnunk, hogy ezt a végtelen potenciált, amely itt rejlik, amelyet ki lehetne aknázni a digitális lehetőség, óriási lehetőség a kreatív iparák számára. Azt láthatjuk, hogy a kreatívoknak a bevétel a platformokra került, tehát nem pedig fordítva. Tehát arról gondoskodhatnánk, hogy ez legyen az egyik legvirágzóbb iparág, és ezért a Safe Harbor-t mindenképpen meg kell valahogy oldalunk. Grazie, innanzitutto grazie. Ordano kolléga, köszönöm szépen először is az összes hozzászólót a véleményét, az árnyék előadók hozzászólásait és a többiekét is. Azt hiszem ebből látszik, hogy mekkora érdeklődés övezi ezt a témát. És ha lehetséges, hát nyilván nem tudok mindenre válaszolni, de csak egy-két dolgot kiemelek, amelyet felvetettek a kollégák. Szerintem a szintézis, az megjelent a mostani vitában is. És tulajdonképpen Máraga kolléga is megerősítette ezt, amikor azt mondta, hogy a kulturális és kreatív ágazatok tulajdonképpen meghatározzák Európát. Ma itt vannak a számadatok, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja tehát a helyzetet. Második kérdés. Maraga kolléga utalta erre is, azt mondta, hogy vannak itt nehézségek, mondjuk ugye tíz, tíz sorban nehéz meghatározni, hogy mit is jelentene, mi, mi, mi is konkrétan a kulturális és a kreatív ágazat. Hát tulajdonképpen erőfeszítést teszünk azért, hogy konkrétak akartunk lenni, Éle kolléga is nagyon konkrétan akart fogalmazni, és többször elmondta, hogy nem egy hosszadalmas kilométeres listát akarunk itt felsorolni, mert aztán nem biztos, hogy lehetővé teszi ez a finanszírozást. Szerintem jó és szükség, és jó szöveget alkottunk, tehát itt ami szükséges, az szerepel a szövegben, amire figyelmet érdemes fordítani. Aztán utána pedig az, hogy most akkor dokumentáljuk, tehát ugye vannak ilyen alapvető hivatkozási pontok, hogy az UNESCO ilyen-olyan dokumentuma, vagy a zöld könyv, és mások. Hát tulajdonképpen a bizottság munkájának hála ez, hogy ezek megvannak, mert ezek is egy kicsit az, hogy ha az évszámokat megnézzük, akkor az emberek csodálkozva reagálnak, hogy jé, ez már ennyi ideje létezik. Tulajdonképpen a finanszírozási javaslatban, ahol ugye többször hivatkozunk a pénzügyi keretekre, tehát a több éves pénzügyi keretekre, és hivatkozunk arra a szándékra, hogy ugye programokat ellenőrizzék, és utána pedig a Kreatív Európát, a Horizont 2020-at, a strukturális alapokat mind-mind kössük össze egymással, hogy kulturális és kreatív ágazatról beszélünk, hogy mindent konkrétan értékeljünk és támogassunk, nem is fogok tovább menni. Pontosan arról beszélünk, hogy hogyan valósul mindez meg a gyakorlatban, tehát a jelentés tervezetnek pont az a célja, hogy kézzelfogható konkrét eredmény legyen a végén. Ma az audiovízív ágazat méretéről is beszéltünk, de a lényeg az az, hogy ugye felhívtuk a figyelmet arra, hogy éppen a digitális átmenet miatt vagyunk most itt, hogy a kulturális kreatív ágazatok fokozatosan felváltják a hagyományos értékteremtő láncokat. Tehát pontosan ebből a feltételezésből indultunk ki, ebből a tudásból indultunk ki inkább. És ez világos is, hát nem képzelhetjük el azt, hogy egy ilyen jelentésben mondjuk mindent bele szuszakoljunk, és hát azt is, hogy egy új irányelvre van szükség az vizuális szektorban, tehát hogyha mindent ide aggatunk, akkor azt kockáztatjuk, hogy túl sok különböző irányba akar elindulni a, elindulni a jelentéstervezet. Én szerintem elég fontos az a figyelem, amit a jelentés a fő céljára fordít, ebbe az irányba kéne menni. Egyébként pedig Perez asszony nagyon világos volt, nem véletlenül fogalmazott ilyen világosan, amikor emlékeztetett mindenkit arra, hogy ha bel, a részletekbe bocsátkozunk, és a többit pedig nem határozunk meg, akkor soha nem fogjuk tudni lezárni a dolgokat és hogyha jól értettem, akkor javasolt olyan beavatkozásokat is, amelyek például a szerzői jogok tulajdonosa, a feltaláló, az író, a stb illetné meg olyan, ilyen javadalmazások. A bizottság ma ö, szavazott, a Júri Bizottság az 50 körüli 51 néhány módosító indítványáról, hát ezekből megnézzük, hogy majd ö, mi szerepel bennük, ö, mit tartalmaznak. Nem egyszerű munka van a hátunk mögött, az biztos, nem volt könnyű ez az út, de hát hogyha a mai helyzetet kell véleményezni, értelmezni, akkor a szerzői jogok, szellemi tulajdonjog, ez már egy olyan dolog eleve, ami uh, egyszer elfogadásra került, mert a Karász jelentést megszavaztuk a plenárison, és itt pont a kulturális és kreatív ágazatokra is szerepel egy utalás, és a garanciára is, amely ugye mindig jelen van a kulturális valóságban, és szerintem ez most már egy ilyen szerves problémává válik, tehát eh, annál is aktivál, aktuálisabb lépni, mint bármikor, ugyanúgy, ahogy Lopez kolléga emlékeztetett erre. Én ugye azt mondta, hogy hivatkozni kell arra, hogy jobban kell védeni azt, ami a platformok működésének hála még megvannak, de a szerzői jogokat jobban kell érteni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, megköszönöm az előadóknak a munkát, és két dolgot mondok, mielőtt Buzek úrnak visszaadom a szót. Tulajdonképpen ennek a jelentésnek már a címében is ugye ezt kérünk, hogy legyen koherens mindez a többi politikával, amelyek még az asztalon fekszenek, a Visszakbizottságunkban vagy máshol, a copyright és egyéb irányelvek, az elkereskedelemre vonatkozó irányelv és mások, tehát azt kérjük, hogy mindenütt ismerjék el a kulturális és kreatív ágazatok értékét, a szerzői munkaértékét, és így tovább, és hogy legyenek ugyanazok a játékszabályok mindenkinek. A jogokat felhasználói jogokat és a szerzőjogokat is pontosan határozzuk meg, egyensúlyozzuk ki. Az időbeosztás lesz árnyékelődői találkozó, ugye nemrég volt egy, a, ahol a kompromisszós módosítókat meg lehet vitatni. Ugye tudjuk, hogy a Gyuri Bizottság majd még küldi az 50 valahány javaslatát 25-én Strasbourgban kedden, és azt kérik, hogy a részenkénti szavazásra vonatkozó javaslatokat legkésőbb november 7-ére nyújtsák be, hogy aztán a plenáris ülésen szavazhasson a parlament, előtte a szakbizottság november 10-én, és utána majd mehet a Strasburgi plenáris ülésre a téma. Megköszönöm a két, két titkárságnak a munkát, megköszönöm a kollégáknak a munkát a két szakbizottságból, és köszönöm Buzek társelnök úrnak, hogy velem együtt vezette le ezt az ülést. Köszönöm szépen, elnök asszony, hadd mondjam el, kedves kollégák, hogy egy nagyon izgalmas eszmecsere volt, nagyon érdekes. Beres asszonynak is külön köszönöm, hogy eljött és ilyen érdekes és izgalmassá varázsolta ezt az eszmecserét. Most következik az M-Health 10 percen belül, mondom önnek, mielőtt még elmegy. Ez talán még ennél is fontosabb lehet, mint a kultúra, időnként előfordul de hát Beres asszony távozik a teremből, én úgy látom, nem tudtam meggyőzni, hogy itt maradjon. A Júri véleménye, véleményét már említette Szilvia, és a plenáris ülésen pedig a 13. A decemberi plenárison szavazunk, a következő ülésünk pedig november 10-e csütörtök Brüsszelben ez az együttesülés, amire gondoltam. Megköszönöm még egyszer ezt a gyümölcsöző és érdekes eszmecserét. Az ITRE eh, szakbizottságban ülő kollégáknak mondom, de tulajdonképpen a kulturális szakbizottságban ülő kollégákat is meghívom erre. Tíz perc múlva kezdjük az ENVI, azaz a Környezetvédelmi Szakbizottsággal tartott közös meghallgatásunkat a mobil egészségről.